Chers collègues! Kedves kollégák! Javasolnám, hogy kezdjük meg az ülést. Már így is 10 perces késésben vagyunk. Elnézést kérek, elnézést kérek a tolmácsoktól is. A napi rendet kiosztottuk, nem kaptam semmilyen javaslatot azzal kapcsolatban, hogy ezt meg kellene változtatni, úgyhogy elfogadottnak tekintjük a napi rendet. Az elnök közleményei pont alatt négy közleményem lesz. Az első az, hogy a fiatalok foglalkoztatásával kapcsolat, kapcsolatos konferenciáról kell beszámolnom. Ez Párizsban volt tegnap előtt. Az Európai Parlament is megjelent, Mártin Schulz elnökünk személyében és ő azt kérte, hogy kísérje vel őt erre a párizsi eseményre, mint a foglalkoztatási szakbizottság elnöke. Úgyhogy ott voltunk mind a ketten ezen a párizsi konferencián, a fiatalok munkanélküliségével kapcsolatban. Ezen a konferencián először miniszteri értekezlet volt, tehát a foglalkoztatás és munkaügyi miniszterek találkoztak. Ezen az ülésen én is szót kaptam, és én is hozzászólhattam a vitához. A vitában megemlítettem, hogy milyen munkáink, tevékenységeink vannak most éppen folyamatban a fiatalok munkanélküliségével kapcsolatban. A fiatalok munkanélküliségét nem lehet egyszerűen a mobilitás kérdésével megoldani. Természetesen a mobilitásra szükség van, de a mobilitásnak választhatónak, opcionálisnak kell lennie, senkit sem szabad rákényszeríteni a mobilitásra. Az ifjúsági garanciát mindenki ismeri, illetve az ifjúsági kezdeményezést is, de azt is tudjuk, hogy mindkettő csak akkor lehet sikeres, hogyha megtaláljuk azokat a jó gyakorlatokat, amelyek tényleg hozzávezetnek a megfelelő megoldásokhoz, hogyha bevonjuk a szociális partnereket is ezeknek a programoknak a megvalósításába. Ezen kívül, az ifjúsági kezdeményezésen kívül vannak más elemek, amelyeket fel kell használnunk a gazdasági fejlődés újjáélesztésében, különösen a periférikus régiókban, illetve a vállalkozói szellemet, a vállalkozói magatartást is javítani kell, hogy a fiatalok szívesebben vállalkozzanak. Ehhez hozzásegíthet az is, hogyha a bankok helyzetét rendezni tudjuk, hogyha a bankunió megvalósul, hogyha a mikrohitelek hatékonyabbak lesznek, és hogyha megfelelő gyakorlati időket jobban be tudjuk építeni a képzésekbe. Ezen kívül beszéltünk arról is, hogy amikor a fiatalok munkanélkülisége a téma, akkor nem szabad elfelejtenünk azt, hogy milyen, különböz, milyen különbözőségek vannak az eurozóna és az eurozónán kívül eső területek között. Felhívtam a miniszterek figyelmét arra is, hogy ezek után egy kicsit jobban igazítsák a munkatervüket a fiatalok munkanélküliségi kérdéseihez, és hogy szorosabb együttműködést valósítsanak meg, mert a fiatalok munkanélküliségére vonatkozó programok csak így lehetnek sikeresek. El kell fogadni a több éves pénzügyi keretet, az Európai Szociális Alapra vonatkozó jogszabályokat, és el kell készíteni a megfelelő munkaterveket. Pedig Tudtommal egyelőre csak hat ország nyújtotta be a nemzeti tervét, Cseh köztársaság, Magyarország, Litvánia, Lettország, Lengyelország és Szlovákia. Tehát mindössze ez a hat ország nyújtotta be a nemzeti reformtervét, a többiektől még várjuk ezt. A többi tagállam is olyan, hogy egy kicsit mobilizálná magát és elkészíteni ezt a tervezetet. Aztán voltunk Görögországban, és találkoztunk a foglalkoztatási miniszterrel, és amikor megkérdeztem tőle, hogy na, mi a helyzet az ifjúsági garanciával, az ifjúsági kezdeményezéssel, akkor azt válaszolta, hogy várjuk, hogy mi történik a Párizsi csúcson. És aztán utána pedig ugye elmentünk a Párizsi csúcsra, és akkor a Párizsi csúcson már jogosan mondtam mindenkinek, hogy tessék elkészíteni ezeket a terveket. Egyébként 24 tagállam képviseltette magát, ezen kívül nem csak én szóltam hozzá, hanem a parlamentünk elnöke is, aki szintén elmondta, hogy a fiatalok munkanélküliségét maximális prioritásként kell kezelni. a szüleink, a mi szüleink olyan időkben nevelkedtek, amikor rengeteg erőfeszítést kellett tenniük, de ezek olyan erőfeszítések voltak, amelyeket tulajdonképpen a jövő érdekében tettek meg, annak érdekében, hogy újjáépítsék az országot, ahol élnek, a gyermekeik számára. A mi generációnknak azt az erőfeszítést kellett megtennie, hogy megmentsék a bankokat, vagy ezt kell megtennünk, hogy megmentsük a bankokat, hogy megmentsük az állásokat, megmentsük a munkahelyeket a következő generáció számára. Tehát ez az az erőfeszítés, ez az a felelősség, ami ránk hárul. Nagyon sokat beszéltünk arról is, megkérdezték tőlünk, hogy a többéves pénzügyi keretet mikor szavazza már meg a parlament, és Martin Schulz mindenkit megnyugtatott afelől, hogy meg lesznek a megfelelő pénzek a kellő időben. November 20-án sor kerül majd erre a szavazásra a plenáris ülésen Strasbourgba. A hozzászólások közül csak néhányat emelnék ki. Először is Eriko Letta hozzászólását Olaszország részéről. Egyébként ott lesz majd a következő konferencia áprilisban. Az Európai Bizottság is szeretne részt venni ennek a konferenciának a megszervezésében, ugyanis az Európai Bizottság is pontosan arra készül, hogy április 1-én konferenciát szervezzen arról, hogy a különböző tagállamok hogyan alkalmazzák az ifjúsági garanciát, és Leta elnök egy kicsit későbbre tervezte Rómában ezt a konferenciát, de ez a két esemény mindenképpen fontos lesz. Három lépcső van, Berlinben eldöltek az alapelvek, Párizsban megnézzük a lehetőségeket, a forrásokat, az eszközöket, és utána Rómában majd az első kerekasztal beszélgetésre kerül sor azzal kapcsolatban, hogy mi az, amit sikerült elérni. A többi hozzászólás közül Finnországét emelném ki, akik nagyon sokat beszéltek arról a mechanizmusról, és arról az eszköztárról, amit ők felállítottak, és ezt meg is osztották a többi tagállammal. Aztán volt egy második téma is, ami felmerült, amely a kiküldött munkavállalókról szóló irányelvről szólt, Belgium részéről, Derupo úr részéről. Elio Derupo elmondta, hogy a fiatalok munkanélküliségén kívül a szociális dömping és a nem megfelelő munkafeltételek is nagyon komoly problémát okoznak. Tehát, hogy a fiataloknak felkínált munkalehetőségeknek megfelelő körülmények között kell zajlaniuk, és a kiküldött munkaerőkre vonatkozó irányelvet is maximálisan figyelembe kell venni. Barozó elnök azt mondta, hogy a labda ebben a tekintetben a tanács oldalán van, és a következő EBSCO tanácson fogják majd meghozni a döntéseket. Fáronpoly úr elmondta, hogy amennyiben az EBSCO tanács nem jut majd megállapodásra, akkor ezt a kérdést az Európai Tanácson, magán a tanácson fogják majd kezelni. Lezárásképpen, összefoglalásképpen két dolgot szeretnék elmondani. Először is azt, hogy tulajdonképpen itt egy közösségi kezdeményezésről van szó, egy közösségi kompetenciáról van szó, és hogy nagyon érdekes, hogy ezt kormányközi aspektusból figyelhettük most meg. A valóságban azonban a tegnapi konferencia után az az érzésem támadt, hogy van egy megfelelő dinamika, van egy megfelelő lendület a tagállamok részéről ennek a témának a kezelésében, hiszen alapvetően azért mégiscsak tagállami kompetenciáról van szó. A bizottság és Farrompoy is teljesen nyitott volt az együttműködésre. Holland elnök pedig lezárásképpen elmondta, hogy rendkívül fontos, hogy ezek a munkaprogramok elkészüljenek. Nagyon fontos az, hogy meglegyen egy minőségi keret a fiatalok a munkaerőpiacra való beillesztésére vagy visszaillesztésére, hogy fontos a szociális partnerek bevonása, és hogy a fiatalok minőségi munkalehetőségeket kapjanak. Tehát nagyjából ennyit tudnék elmondani a tegnapi Párizsi konferenciáról. Ez volt az első bejelentésem, a második bejelentésem pedig a következő. A következő ülésünkön november 25-26-án, ebből 26-án délután tulajdonképpen nem fogunk találkozni, úgyhogy a 26-a csak fél nap lesz délelőtt, úgyhogy mindenki kihúzhatja a 26-án a délutáni ülést, és tervezhet magának más programot. Megkértek arról is, hogy szóljak néhány szót a ki nem használt tolmácsolásról. Hát én úgy vélem, hogy mi kihasználjuk a tolmácsolást, sokkal jobb most már a kihasználtság, akik nem mennek el a gyűlésre szólnak, úgyhogy azt hiszem, hogy ez most megfelelőképpen működik. Egyébként pedig még azt szeretném mondani, hogy az intraneten keresztül követhető a mai ülésünk. Akkor nézzük a A következő napi rendi pontunk a szeptember 18. ülés jegyzőkönyvének elfogadása, hogyha nem érkezik megjegyzés az ülés végéig, akkor ezt elfogadjuk. Um, Est-ce que Monsieur Dardenne voit un inconvénient Frederik Darden szeretném megkérdezni, hogy következhet-e az ő pontja a szavazás után, ez egy kicsit jobb időfelhasználást tenne lehetővé. Jó, akkor a Darden pontok egy kicsit későbbre kerülnek, és akkor a hatos napi rendi pont következik. Alejandro Szerkesz, a harmadik országbeli állampolgárok idén munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételei. Tulajdonképpen a tanácssal folytatott tárgyalások kimeneteléről kell, hogy beszámoljon nekünk Szerkász úr. Parancsoljon! Muchas gracias, señora presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elérkeztünk ennek a nagyon fontos dossziénak az utolsó szakaszához, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy a kezdeményezés és a e, dicsőség koferáti kollégáink, kollégánkat illeti, és Mártinez asszisztenst is köszön, asszisztensnek is köszönöm, hogy a tárgyalásokon három éven keresztül segített minket. A három oldalú megállapodások októberben végződtek, és teljes megállapodásra jutottunk a parlament és a tanács között. Ezt a bizottság is megerősítette, a Koreper is jóvá hagyta. ce que je fais Oui. Re Repetimos, eh? Como en las películas. Akkor megismétlem, amit eddig mondtam, jó? Tehát azt mondtam, hogy elérkeztünk a legutolsó szakaszhoz, nagyon sok munkát végeztünk ezen ezben bizottságon belül, és sikeresen végződött a munkánk. Aki valóban meg is megérdemli a tapsot és a dicsőséget, Sergio Koferáti kollégánk, aki nagyon sok időt használt erre a dossziéra, és Clara Martin, ez a titkárnőm is rengeteg segítséget nyújtott, az utolsó háromoldalú tárgyalások alatt különösen, amely az utóbbi hónap alatt folyt le. Eznek során a parlament és a tanács között teljes meg egyetértés született. Sergio volt tehát az jelentéstevő, és az utolsó finomításokon dolgoztunk együtt. Az Koreper október 29-i ülésén hagyta ez a testület is a dokumentumot, és remélem, hogy a parlament is jóvá fogja hagyni. Én minden esetre ezt javaslom kollégáimnak, ugyanis túlzás nélkül állíthatom, hogy sikerült minden olyan célt elérni, amelyet kitűztünk magunk elé a szakbizottságon belül az 50-es cikk, valamint a 16-os cikk és a különböző preambulum bekezésekkel kapcsolatos elképzeléseinket meg tudtuk valósítani, tehát ez mind nagyon jól illeszkedik a bizottság és a parlament munkamegosztási tervébe. Nagyon fontos volt, hogy legyen, meglegyen az egyenlő bánásmód az idénymunkások és az adott ország munkásai között, tehát nem, lehetséges, nem lesz lehetséges az, hogy az adott ország állampolgáraihoz képest hátrányosabban kezeljék az idény munkásokat. Minden esetben egyenlő bánásmódban kell, hogy részesüljenek az adott ország állampolgáraihoz képest, tehát nem lesz szociális dömping, nem lesz idegen, nem engedik meg majd az idegen gyűlöletet se más bevándorló ellenes intézkedés a munkakörülmények és a társadalombiztosatás szempontjából is meg lesz minden feltétel, és csak a tagállamoknak csak a munkanélküliségi segéllyel kapcsolatban, valamint az oktatással kapcsolatban engedünk majd meg kivételeket, amelyek nem tartoznak a szakképzés alá. De ezek nagyon specifikus esetek, nagyon, és, és csak olyan munkavállalókra vonatkoznak, akik rövid, határozott idejű munkaszerződéssel dolgoznak, és ezért nem járnak nekik ezek a juttatások tulajdonképpen ez csak azok miatt, a tagállamok miatt van, akik attól félnek, hogy a, esetleg ezzel kapcsolatban különböző családi juttatásokat is követelnek majd az idénymunkások. Minden esetre biztosítottuk, hogy szociális szempontból, bánásmód szempontjából teljes mértékben elérjük minden célunkat, a Koreper ezt megerősítette, tehát minden aggodalom nélkül meg fogjuk tudni szavazni ezt a dokumentumot. Elégedettek lehetünk, és azt hiszem, hogy nagyon jó hozzájárulást adtunk ennek az irányelvnek a szövegéhez. Egy másik irányelvvel kapcsolatban volt, össze volt kötve ez az irányelv, és féltünk, hogy az ott felmerülő nehézségek majd befolyásolják ezt az irányelvet is, de aztán sikerült eh, szétkapcsolni. Eh, ugye itt a kiküldött munkavállalókról szóló dokumentumról van szó, amelyel kapcsolatban nagyon eh, súlyos összetűzések voltak a parlamenten belül is, de legalább most az idénymunkások területén, az idénymunkások kérdésében előrelépést tudtunk biztosítani. Tehát tisztességesen, egyenlő módon fogják majd kezelni őket. Ez európai polgárok és Európán kívülről érkező polgárok ezreit érinti. Nagyon örülök neki, hogy ezt el tudtuk érni. Köszönöm. Megjegyzés? Eszája asszony? Menembász úr, és úgy látom, hogy senki más. Illetve Danuta is szót kap természetesen. Szári Eszelje először. Uh, I would like to... Köszönöm szépen. Én is szeretnék Operáti úrnak köszönetet mondani, de Szerkesz úrnak is a kitűnő együttműködését, és azért, hogy állandóan frissítette az információkat a triológus során. Ez nagyon jó volt, hogy mindannyian, az, mindannyiunknak az volt a benyomása, hogy figyelembe vesznek bennünket, és információkat adnak számunkra azonnal. Köszönöm szépen ezt még egyszer. Ahogy Szerkesz úr is elmondta, ugyanolyan bánásmódot kérünk, ugyanolyan fajta szociális jutatásokat kérünk a munkával kapcsolatban. Tehát kizártuk azokat a szociális jutatásokat, amelyeket ő is már említett, tehát a családi jutatásokat, az oktatásra vonatkozó jutatásokat és a munkanélküliségi jutatást, főként azon országban, ahol a lakhelyhez kötik a segélyeket, ezáltal még jobban nagyobb lenne a hézag a rendszerben, és ezért ezzel foglalkozni kell. Így el tudjuk kerülni azt, hogy egy harmadik országbeli állampolgár jobb feltételeket kapjon, mint egy EU állampolgár, aki bármilyen más országban vagy határokon átnyúlóan dolgozik. Ez is nagyon fontos, hogy ezt is, ezt az elvet is megtartsuk, tehát nem szabad, hogy egy harmadik országbeli személy jobb helyzetbe kerüljön, mint egy EU állampolgár. Még egyszer tehát köszönöm szépen a jó együttműködést! Tudom, hogy bizonyos tagállamokban lesznek olyan eljárások, amelyek kevésbé bürokratikusak. És ennek a hozzáadott értékével kapcsolatban néhány kollégámnak azonban lesz majd kételje, de én úgy vélem, hogy jó az, hogyha van egy minimális szabályozás, hogyha bizonyos tagállamokban jobb feltételeket adnak a szezonális munkavállalóknak, az mindig jó. De még egyszer köszönöm szépen ezt a jó együttműködést, és köszönöm szépen a többi elnyék jelentéstevőnek is az együttműködést. Jean-Luc, és utána Danuta. Köszönöm szépen, elnök asszony, csak nagyon röviden Gratulálok magunknak tulajdonképpen, hiszen remek megállapodás született. Köszönöm, csak ennyit akartam elmondani. Hát ez nagyon jó, nagyon hatékonyak vagyunk ma, mondja az elnök azt, hogy Danuta következik. E, Köszönöm szépen. Elnök asszony, az én, én egy kicsit másképp nézek erre az irányelvre. Én olyan irányelvnek tartom ezt, amely nem egyenlő bánásmódot fog majd eredményezni az Európai Unión belülről, illetve kívülről érkező idénymunkásoknak. Szerintem a 12-es cikk, ahol kompenzációt biztosítunk. Nem tudjuk arról, hogy milyen elve, elvek szerint lesz majd biztosítva ez a kompenzáció, és nem tudjuk majd, hogy milyen pénzekről van szó. Ennek eredményeképpen az Európai Unió államaiból érkező munkások hátrányt szenvednek majd. A 14. cikk is egy kicsit ellentmondásos, mert amit ajánlunk, amit javaslunk, az az, hogy kötelező és meg, kötelező jelleggel megfelelő szállást biztosítunk. Az Európai Unión belülről érkező idénymunkásokra szintén nem vonatkozik ilyen követelmény, tehát ez megint csak majd különbözőképpen fogja kezelni az Európai Unión belülről érkező, illetve kívülről érkező idénymunkásokat. Az administratív eh, intézkedések adminisztratív terhet fognak majd jelenteni, akadályozzák majd a mobilitást, akadályozzák majd az Európai Unióról Unión kívülről érkező munkavállalók mozgását. Én ellene vagyok ennek az irányelvnek. merci. Köszönöm szépen. Jill Lambertnek is meg fogom majd adni a szót, és Jazloviecka asszonynak pedig azt szeretném elmondani, hogy az a cikk, amiről beszélt, az egy olyan cikk, amiben nem vagyunk feltétlenül illetékesek, illetve, csak, illetve nincsen kizárólagos illetékességünk, mert a Libével kell majd ezt megbeszélnünk, úgyhogy Claude Maraesnek át kell majd adnunk ezt a megjegyzést, ez nem annyira Szerkesz vonatkozik, hanem inkább rá, de Jill Lambert szót kért. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is eh, szeretném jelezni, hogy egyetértünk a kitárgyalt eredménnyel, de én is szeretném megemlíteni az egyenlő bánásmódot, és azt, hogy ez megvalósul-e vagy nem. Az Európai eh, Unió polgárainak vannak bizonyos lehetőségei a munkavállalók váltás, munkahelyváltással kapcsolatban, de a két cikk, amelyet az előttem szóló megemlített, tehát a munkavállalók elleni szankció, illetve a munkavállalók elszállás, elszállásolása, hogy hogy fog ez megvalósulni, amikor átkerül nemzeti jogalkotásba hogyha szeretnének pozitívan eljárni, akkor természetesen ezek, ezzel, eh, ez az, eh, arra lesz szükség, hogy az Európai Unión belülről érkező munkavállalókra is vonatkozzanak ezek a feltételek. Előadó úr, szeretné még egyszer hozzászólni? antes pero... Igen, csak szeretnék mindenkinek köszönetet mondani szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek. Nagyon produktívan tudtunk együttműködni. Nagyon kellemes volt az együttműködés, szorosan együttműködtünk, meghallgattuk egymást. Számomra ez nagyon kellemes tapasztalat volt. Jaroszlevszka asszony, önnek azt tudom mondani, hogy önnek a Libes egyik cikkeiben van problémája, ez nem a mi illetékességi körünkbe tartozik, vagyis ez azt jelenti, hogy a többi szabizottságban kellene ezt felvetnie, de a Libe szabizottságban is a munkát az LPP teljes hozzájárulásával végezték. Egy széles körű megalapodást szerettünk volna létrehozni, persze az ilyenfajta tárgyalások során senki nem tudja a saját álláspontját százszázalékosan vinni, de igazából senkit sem nyomtunk el száz százalékban. Néhány engedményt tettünk, viszont szerintem a végeredmény teljes mértékben kielégítő. Szerintem ez egy előrelépés, És ezért azt kérném Jezlovjeszka asszonytól, hogy csatlakozzon hozzánk, és fogadja el ezt a konszenzust. Akkor befejeztük a vitát, és nem sokára szavazunk is erről, és akkor nézzük is a szavazást. Egy kicsit késésben vagyunk, elnézést kérek azoktól, akik kifejezetten a szavazásra jöttek. Nézzük a hetes pontot az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele. Egy Dán kérdésről van szó a Vestas cég esetében. Elektronikus szavazással fogunk szavazni, és a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Nem. Mindenkinek itt van egyetlen kártyája? Akkor még egyszer kérdezem, mindenki szavazott? A szavazást lezárom. 28, igen, egy nem, tartózkodás nincsen, úgyhogy ezt elfogadtuk. A következő vélemény még mindig a globalizációs alkalmazkodási alap igénybevételéről szól, ez a Nokia kérdése és Finnországot érinti. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. 29 igen, nincs ellenszavazat, egy tartózkodás van. Úgyhogy ezt a szöveget is elfogadtuk, egy kicsit másképpen, de elfogadtuk. A 9-es következik, még mindig a globalizációs alap Németország részéről. A First Solar céget érinti ez. Szavazunk, tehát a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. 28 igen, egy nem, tartózkodás nincsen. Én magam meg elfelejtettem szavazni. Mindegy, nézzük a tízes pontot. A harmadik országbeli állampolgárok idényelegű munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételei éppen erről hallhattuk a beszámolót Alejandro Szárkásztól. Itt ugye a tanácsal folytatott tárgyalásokról van szó az egész szövegről, és elektronikus módon szavazunk. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Huszonnyolc igen, egy nem és egy tartózkodás, tehát ezt is elfogadtuk, és gratulálunk is az előadónak. Nézzük tovább. 11-es napi rendi pont következik. Ines Zuber kolléga szövegéről van szó, a tagállamok felhatalmazása a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek a háztartási alkalmazottak méltányos módon történő foglalkoztatásáról szóló 2011. évi 189. egyezményének megerősítésére. Az egész szövegről szavazunk, méghozzá elektronikus módon a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. 28 támogató szavazat nincsen, ellenszavazat két tartózkodás. Úgyhogy akkor most a jogalkotási állásfoglalás tervezetről szavazunk elektronikus módon. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. 27 támogató szavazat, nincs ellenszavazat, 2 tartózkodás. Elfogadtuk, és gratulálunk az előadónak. Nézzük tovább, 12. Itt is még a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet berkein belül maradunk, az előadónk Jutta Steinbrück, és itt most a 170. számú egyezményről van szó, a tagállamok felhatalmazása a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek a vegyi anyagok biztonságos munkahelyi használatáról szóló 170. számú egyezményének az Európai Unió érdekében történő ratifikálására. A szavazást megnyitom, elektronikus szavazás lesz. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. 29 igen szavazat, nincs ellenszavazat, egy tartózkodás. Úgyhogy ezt elfogadtuk. Most a jogalkotási állásfoglalási tervezetről szavazunk. Elektronikus módon a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. 29 igen, nincs nem szavazat, egy tartózkodás született. Elfogadtuk, és gratulálunk az előadónak. Ezennel lezártuk a szavazásokat. És akkor a 13-as napi rendi pont következik, illetve, illetve, illetve, bocsánat, Frederik Darden pontja következik, mert ezt elhalasztottuk a szavazás utára. A 4-es és 5-ös pontokról van szó, itt közös vitát szervezünk a vasúti csomag különböző aspektusairól. Tulajdonképpen két szövegről van szó. Az első a 1370 per 2007 EK rendelet a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának mennyitása tekintetében történő módosítása. A második pedig a 2012 per 34-es Európai Parlament és Tanácsi irányelvnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása és a vasúti infrastruktúra irányítása tekintetében történő módosítása. Dárden úr, öné a szó. Kérném, hogy a kompromisszumos módosítókat mutassa be, mindkét esetben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Relatíve röviden fogok fogalmazni, három pontban fogom összefoglalni a hozzászólásomat. Először is a megközelítést szeretném elmondani a módosítókkal kapcsolatban. Az én megközelítésem az volt, hogy nem kell vakon további liberalizációba belemenni, és ez nem fogja ugyanis javítani sem a biztonságot, sem a szolgáltatásokhoz való hozzáférhetőséget. És a második fontos elv az volt, hogy mindenképpen meg kell védeni a munkavállalókat, Nagyon gyorsan szeretnék emlékeztetni a kezdeti filozófiánkra. Tehát megnézve a globális helyzetet, és megnézve azokat a módosító indítványokat, amelyeket a zöldektől kaptunk, a néppárti kollégámmal együtt megpróbáltunk kompromisszumokat kidolgozni a beküldött módosítók alapján. Hat kompromisszum született, az első témában, az irányelvnél, és a rendeletnél meg olyan 15 körüli kompromisszumunk van. Az álde foggal körömmel ragaszkodik a saját filozófiájához, ami meglehetősen eltér az enyémtől, amit az imént kifejtettem. De hát uh, itt van a shadowjuk, itt van az árnyék jelentéstevőjük, majd szót kér és elmondja a véleményét, tehát az áldétől nem számítok nagyon nagy támogatásra. A zöldek kértek némi kiigazítást a szövegben, itt ott, ott hogy egy kicsit pontosabbá, finomabbá tegyük a szöveget. Remélem, hogy ezekben a kis módosításokban holnap délután vagy, vagy illetve ma délután, vagy maximum holnap meg tudunk egyezni a zöldekkel. Köszönöm, ki szeretne hozzászólni, Bak úr? És utána jön, de először is Bak úr. Köszönöm szépen. Nagyon röviden, mi is azt mondanánk, hogy a bevezetés és a liberalizálás magyarázata, ezzel egyetértünk. Szeretnék gratulálni a véleményekhez, ugye két véleményről van szó, és a kompromisszumok is, kompromisszumokkal is egyetértünk a H és az M is megfelel most már nekünk. A G-t is abszolút módon támogatjuk, és tulajdonképpen semmiféle nagy problémánk nincs semmivel. Nagyon szépen köszönöm, hogy érdeklődést mutatott a vasút, vasúti szektorban dolgozó munkavállalók iránt. Köszönöm szépen a munkáját. Euh, Rendben van, köszönöm szépen Phil Benyan, és Thomas Mann is, ha jól látom, nem? Phil Benyan mindenképpen, utána Elizabeth Schröter. He's obviously, ta- he's, he's obviously taken the microphone igen, elnézést kérek, hogy tönkretettem a mikrofont. Debaker úr nem tudott eljönni, úgyhogy helyette fogok szólni, de hát a közlekedési bizottságban én is dolgoztam ezen a dosszén. Tehát Darden úton megkaptuk a kompromisszumokat, de úgy érezzük, hogy kellett volna árnyékjelentéstevő találkozót tartani Darden úr is világosra tette, hogy nem ré, vettünk részt a kompromisszumok kidolgozásában, így nem is tudjuk mindegyiküket támogatni. Különösen a rendelettel kapcsolatban van néhány nagyon problémás kérdés. A B, az E, az F, a G, az I, K, M és N, valamint a P utolsó része az, amelyet nem tudunk támogatni. A kormányokkal kapcsolatban a kompromisszumok pont ellenkező irányba mennek ahhoz képest, amit mi szeretnénk elérni, úgyhogy nem tudjuk ezt az irányt támogatni sajnálattal ö, látjuk, hogy az Európában már több évtizedek óta ö, elérni kívánt, és a bizottság által is javasolt iránynak ellene megyünk. A az piacnyitás, a két szektor elválasztáson alapuló piacnyitás a, a munkavállalók számára is kedvező lehet, az nagy-britanniai és a többi kísérletek, amelyek már elindultak, ugye két országban különösen, ahol ezt megtették, azt mutatják, hogy itt a munkavállalók helyzete javult, és javultak a munkakörülmények, úgyhogy ez a szöveg teljesen ellene megy annak, amit mi szeretnénk elérni, és végül is pontosan az utasok esnek majd áldozatául a szándékainknak. Elizabeth Schröter, és utána az Európai Bizottság. Elizabeth. Ich möchte auf jedes Dossier Egyenként fogom megtekinteni a dossziékat. Először is az irányelvről szeretnék szólni. Azt kértük, hogy a gén kompromisszumon belül ne kompromisszum legyen, ez a, hanem legyen, maradjon két módosító indítvány, mert nem kompromisszum hiszen egyszerűen csak két módosítóról van szó. Szeretném tehát, hogyha ezekről szavaznánk, és egyébként azt is el szeretném mondani, hogy ehhez a cikkhez a jelentéstevő egyszerűen hozzátett valamint, és akkor ezt a hozzátételt nyugodtan, er, erről nyugodtan szavazhatunk. A sajnos ezt a javaslatunkat eddig még nem kommentálta a jelentéstevő. Tehát, hogy külön szavazzunk erről a két módosítóról. Ez volt az irányelvvel kapcsolatos megjegyzésem. A rendelettel kapcsolatban is javasoltunk néhány dolgot. A amelyekkel kapcsolatban jobban illeszkedhetnek a módostóink a kompromisszumokban. A jelenlegi változatban azt látjuk, hogy nem eléggé ö, domborodnak ki az általunk javasolt módosítók. Különösen a B módosítóról van szó. Ezzel kapcsolatban egy átfogalmazási javaslatot tettünk, ezzel kapcsolatban sem érkezett még válasz. A G kompromisszumról azt mondanám, itt is van egy pont, amelyet nem tudunk támogatni, a kez, az elejéről van szó, ott szeretnénk, hogyha az eredeti szöveg maradna meg, és a jelentéstevő azt mondta, hogy át fogja gondolni, de nem tudom, hogy most mi az álláspontja. A javaslatunk szerint tehát szeretnénk módosítani ezt a szöveget, szeretném majd tudni, kíváncsian várom az, a jelentéstevő válaszát a javaslatainkra. A Prutasszony a bizottság részéről szeretne hozzászólni? Köszönöm szépen, hogy megadta a szót, elnök asszony. Egy sor tagállamban tapasztalt siker alapján a bizottság egy kiegyensúlyozott hozzáállást tanúsít és kezdeményezi a piacok megnyitását. A bizottság megértette, hogy vannak fenntartások, különösen a közszolgáltatási kötelezettségvállalással kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, hogy lehetnek itt majd olyan jelen, jelenségek, ahol válogatás szerűen választják ki, hogy mit teljesítenek majd és mit nem, de minden esetre nagyon nagy megtakarításokra van lehetőség a közbeszerzési kírásokkal kapcsolatban, és a javaslat szociális következményei azok, amelyek a szakbizottság számára leg, legfontosabbak. A 2012 per 34-es irányelvel kapcsolatban különösen az infrastruktúra irányítók tevékenységét próbáljuk meg megváltoztatni. Az 1 és 15-ös, valamint a 4 és 5-ös módosító nagyon fontos. Itt aztán a koordinálóbizottság felállítása a 11-es módosítóból illetve az ugyanerre menő 61 és 61-es és 69-es, valamint a 66-os, 67-es módosító is erre vonatkozik. Ezeket a bizottság támogatja. Azt is támogatja, hogy a dinamikus belső piacot szeretnénk ösztönözni, illetve a 40 56 os és az 50-estől az 53-asig, valamint az 57-es módosítót, az 54-58-as és a 70-es módosítót is támogatja a bizottság. Viszont azok a módosítások, amelyek az, a elkülönítő, elkülönítési szándékot szeretnék gyengíteni, ezekkel nem vagyunk megelégedve. Ilyen például a eleven twelve thirteen as nine es és különösen az six os amit a jelentéstevő késztett Ezek a módostók a javaslat lényeges részeit módostanák tehát hogy vertikálisan ö, integrált struktúrák jöjjenek létre, hogy a pénzügyi átláthatóság meglegyen, az igazság, az, az, az tanúsító mechanizmusok meglegyenek, már pedig számunkra pontosan ezek biztosítanának egyenlő feltételeket a résztvevők számára. Azokat is ellenezzük, amelyek a közös információs és jegyeladási rendszer megteremtését szándékolják bevezetni, és a azokat is, amelyek a, az új PSO megállapodásokat érintik. Végül pedig a jelentéstevő ö, olyan módosítókat vezet be, amelyek a gazdasági ekvilibrium teszttel kapcsolatosak, ezek a kollektív megállapodásokról, illetve a bizottság jelentéstételi kötelezettségéről szólnak. A bizottság ezeket esetleg elvileg el tudná fogadni, viszont a bizottság egyetért azzal, hogy az átláthatóságot növelni kell, ezért üdvözli a J és az L módosítót, amelyek a közlekedési cselekvési tervekkel kapcsolatos konzultációt, nyilvános konzultációt támogatják, illetve a fogyatékossággal élők és az idősek emberek helyzetét javítani kívánó módosítókat is támogatjuk. Ezen kívül az ót is, amely kölcsönösségi eh, záradékot tartalmaz. A Q, amely az illetékes hatóságok éves jelentésébe szeretne belefoglalni egy, egy pár további szempontot, ezt is tudjuk támogatni, de szeretnénk elkerülni mindenféle további adminisztratív terhet, amely esetleg a nemzeti hatóságokra hárulna. Nem támogatjuk az M és az N módosítót, amely kötelezett, kötelező képpen átvételre kötelezni a, a munkavált, munka, munkáltató váltás esetén a munkavállalókat. Eh, hiszen a, munkaerőpiacok nagyon nagyban különböznek a különböző tagállamokban, ezért a szubszidiaritás elvének megfelelően a nemzeti és regionális hatóságoknak kellene, kell dönteni a, a dolgozói állomány e szempontból biztosítandó védelméről. A, hogy, hogy, hogy néhány a P, P kompromisszumot sem tudjuk támogatni, végül pedig a Q második részéről azt gondoljuk, amely a bizottságtól azt követeli, hogy a nemzeti és helyi hatóságoktól érkező jelentések tömegei gyűjtse össze. Ezt sem tudjuk támogatni, hiszen ez nagyon nagy administratív terhet róna a bizottságra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A foglalkoztatási szakbizottság örömmel fogadja a DG Move véleményét. Hát, hogy ezt a DG Amploa, a foglalkoztatási főigazgatóság osztja-e, hát azt nem tudom, de örülök, hogy meghallgathattuk ezt a részletes véleményt, és akkor ezt majd el fogjuk juttatni a közlekedési szakbizottsághoz is, és akkor most megadom a szót a jelentéstevőnek, hogy zárja le a vitát. Dárden úr, köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek, különösen Bák úrnak az együttműködési hajlamot. Ami Benyan úr hozzászólását illeti, ő azt mondta, hogy nagyon szomorúnak tartja, hogy nem volt az jelentéstevők között ülés. Hát terveztük, hogy legyen, de aztán az árnyékjelentéstevők nem olyan értek rá, úgyhogy akkor egy kicsit át kellett alakítani a munkamódszert, és inkább e-mailben próbáltunk kommunikálni, hogy megismerhessük egymás véleményét, és így készítettem el a kompromisszumos módosítókat. Természetesen lesznek olyan kérdések, amikben nem fogunk tudni megegyezni, ez számomra is egyértelmű. Akkor most nézzük a konkrét reakciókat Schröter asszony részéről. Először is az irányelvnél egyetértek azzal, hogy a kérdéses kompromisszumot vonjuk vissza, és legyen külön szavazás minden egyes módosítóról. Azt hiszem ezt a D kompromisszumnál mondta, tehát a D-t akkor visszavonjuk, és külön-külön fogunk szavazni minden egyes módosítóról, amit a D magába foglalt. És akkor most térjünk át a rendeletre. A rendelettel kapcsolatban nagyon sok megjegyzést kaptam, úgyhogy egy kicsit még meg kell vizsgálnom, hogy milyen hatása lehetne azoknak a javaslatoknak, amiket hallottam, de szerintem a mai napon, maximum holnap el fogjuk tudni készíteni a kompromisszumos módosítók végleges formáját. Hát az Európai Bizottság számos megjegyzést elmondott itt. Köszönöm szépen, hogy ilyen részletesen elemezték a szövegünket. Köszönöm még egyszer. Rendben van, mondja az elnökasszony, akkor azt hiszem, hogy ezt a közös vitát lezárhatjuk a 4-es és 5-ös napi rendi pontoknál. November 18-án lesz majd a szavazás. A közlekedési szakbizottságban pedig november 26-án. Akkor most következik a 13-as napi rendi pont, Castello kollégának fogok szót adni, tárgyalások a tanácssal a leginkább rászoruló személyeket támogató európai alapról, ez tehát a 13-as napi rendi pontunk a FEAD-ról. Parancsoljam! Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, a tanács megalapodott az álláspontjába, és beszéltünk erről a trialóguson is. Október 16-a óta már három trialógusunk volt, és óriási az időbeli nyomás rajtunk, hogy megállapodásra jussunk. Ami a jelenlegi javaslatot illeti, ahogy a képviselők is tudják, volt egy blokkoló kisebbség a tanácsban, a programmal, illetve az élelmiszersegély szétosztásával kapcsolatban. A tanács számos új javaslattal állt elő. Köszönhetően az Európai Parlament erőfeszítéseinek, az MFF tárgyalásoknak köszönhetően egy milliárd eurót tudtunk pluszban szerezni. A költségvetést tehát 3,5 milliárdra növeltük így. A tanács azt javasolta, hogy számos módon módosítsuk a javaslatot. Azt javasolták, hogy egy új fajta programot fejlesztenek ki, amely az egész programnak egy kiszélesített hatályt adna, ez ö, szociális bevonást is magába foglalna, tehát az alapot különböző szociális bevonási intézkedésekre is lehetne felhasználni, és nem csak segélyre, vagy más anyagi segítségnyújtásra, hogy ez az eredeti javaslatban is volt. Az Európai Parlament tárgyaló csapata, amelyet Be, Perez asszony jó magam és az árnyék jelentéstevők vezettek, megvizsgálta a tanácsi javaslatot. Mi aggályosan figyeljük a kiterjesztett hatályt, főként amiatt, hogy az a támogatás, amit a leginkább rászorulnak adnak, azokat a támogatásokat valóban a legrászorulóbbakra kell felhasználni, és nem szabad, hogy itt átfedés legyen a többi Európai Uniós sociális Program között. A tanács ugyancsak javasolt költségvetési elkülönítést, figyelembe véve azt az egy milliárdot, amit már pluszban adtak, és így azt javasolták, hogy a tagállamoknak 3,5 millió jusson tagállamonként. Számos kérdésben a tanács eltért attól, amit az Európai Parlament javasolt, például a partnerségi elv kapcsán mi szerettük volna, hogyha tényleg a szerepvállalást erősítik a programok létrehozása, illetve végrehajtása között, illetve a feed program végrehajtása kapcsán. Nagyon sok időt töltöttünk azzal, hogy módosítókat hozzunk létre, remélve azt, hogy a tanács javaslatát valóban jobbá tesszük, figyelembe vesszük a helyi ellátóláncolatokat, próbáltunk szembenézni a hulladék problémájával is, az egészséges táplálkozás problémájával is. Voltak vitáink, a tanácssal, voltak tárgyalásaink a, vitá, a tanácssal, azt mondtuk, hogy meg tudjuk vizsgálni a kiterjesztett hatályt feltéve, hogyha az új szociális bevonási részt azt valóban a legrászorulóbbakra alkalmazzák, és nem lesz semmilyen fajta átfedés az más alapokkal, más szociális alapokkal amellett is vagyunk, hogy szinergiákat kell létrehozni az Európai Unió politikáival, főként az élelmiszer hulladék, a helyi élelmiszerláncolatok, illetve az egészséges táplálkozás tekintetében, és számos módosítót javasoltunk a tanács javaslatához, annak érdekében, hogy ezek az elvek, amelyeket annyira fontosnak tartunk, azokat valóban megtartsák a teljes programban. Volt még egy kérdés, amely felmerült, a tanács javaslára vonatkoztatva, ez pedig a szociális a szociális élelmiszerboltok tekintetében. A másik kérdés az az átmeneti intézkedésekhez kötődik. Mindannyian aggódunk amiatt, hogy ezt a programot a lehető legjobb, leggyorsabban lehessen végrehajtani, és kicsit tartunk attól, hogy lesznek átmeneti intézkedések, és emiatt a program nem indulhat be január 1-től, és azok az személyek, szervezetek, akik a legrászorulóbbakkal foglalkoznak, ők mindenképpen január 1 meg kell kapni az eszközöket. Két trialógus volt, előre léptünk, technikai munkacsoportok is foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Lesz még két trialógus. És szeretném kihasználni az alkalmat most arra, hogy a kollégáimnak köszönetet mondjak azért, amért segítették a munkánkat. Mindenki azon volt, hogy sikerüljön megállapodásra jutnunk. Az elnyékjelentéstevők is jól együttműködtek és mindenképpen arra koncentrálunk, hogy az utolsó trialógusom, és november 20-án elérjük a megállapodást. Ez a legnagyobb kihívás számunkra most. Köszönöm szépen az előadónak. Megjegyzés, Mares Ertjé asszony, és akkor én fogok majd utána hozzászólni. Mares Ertjé asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy lehetőséget kapok, hogy hozzászóljak ezzel a témával kapcsolatban. Costello kolléginának mindenképpen szeretnék köszönetet mondani a munkáért, amit elvégzett ebben a rendkívül fontos témában, és köszönöm szépen a trialógusban hozott erőfeszítéseket is. Mint ahogy Costello asszony elmondta, rendkívül fontos a szociális élelmiszerboltok kérdése. Hogyha megnézzük a szöveget most így jelenlegi formájában, így sajnos teljes mértékben kizárják azt, hogy az érdekeltek pénzügyi hozzájárulást nyújtsanak az élelmiszer kiosztáshoz. Pedig ezek a szociális élelmiszerboltok tényleg rendkívül alacsonyáron kínálják a termékeiket és amennyit tudok azoktól, akik ilyen élelmiszerboltokat üzemeltetnek, vagy akik itt vásárolnak, mindannyian elmondták, hogy rendkívül fontos az a tény, hogy ezek az emberek fizetnek ezekért a termékekért. Tehát, hogy számukra erkölcsi és önbecsülési szempontból nagyon fontos, hogy ők nem egyfajta alamizsnát kapnak, hanem ők fizetnek. Tehát, hogy ők mégiscsak képesek arra, hogy megvegyék maguknak ezeket a termékeket. Vannak például közöttük olyan fiatal egyetemisták, akik egyáltalán nem akarják azt, hogy ingyen kapjanak valamit, hanem a társadalom normális tagjai akarnak tenni, akik hozzájárulnak a társadalom működéséhez, akik fizetnek azért, amit megvesznek. Tehát ezek erkölcsi, emberi méltósági szempontból is nagyon fontosak ezek a szociális élelmiszerboltok, mert ezeknek az embereknek igenis fontos, hogy ne egyfajta segélyt kapjanak, alamizsnát kapjanak, hanem fizessenek ezekért a termékekért. Köszönöm szépen, mondja az elnök azt, hogy én magam is szeretnék hozzászólni ugyanis a tanácssal és a bizottsággal is újra megnyitottuk a vitát ebben a témában, és beszéltünk arról is, hogy egy javaslatot fogunk eljutatni a tanácsnak, amely három forgatókönyvet tár fel. Az egyik, hogy az Agri szakbizottságban és a Budget szakbizottságban elfogadott módosítókat vegyük át, így lehetővé tudnánk tenni azt, hogy bizonyos esetekben azok a termékek, amelyek ezen a programon keresztül kerülnek kiosztásra, vagy mondjuk olyan árat kapjanak, hogy például a 10%-át kell kifizetni egyébként a fogyasztói árnak, és így akkor fennmaradhatna a program nagyjából úgy, ahogy most működik. Mondjuk a bizottság erre azt mondja, hogy ez borzasztóan nehéz lenne elérni, mert akkor egyfajta kettős könyvelést kellene vezetni, attól függően, hogy milyen áron adják el ezeket a termékeket. Hát ez ugye egy nagyon bonyolult rendszert eredményezne, de ennek ellenére, amikor egy párhuzamos operatív programot indított el a tanács, akkor ezt mégiscsak támogatta a bizottság. Olyan rendszerről van szó, ami már eddig is működött, és hogy egy eddig is működő rendszerről egyszer csak kijelentsük, hogy túl bonyolult, én ezt nehezen tudom elfogadni, mint érvet. Egyébként a jelentéstevővel javasolnánk egy harmadik forgatókönyvet is, itt a hetedik cikkre hívnám fel a figyelmet. Tehát a szöveg hetedik cikkénél egyfajta derogációra adnánk lehetőséget a tagállamoknak, hogy ne legyen kötelező alkalmazni azt, hogy ezeket a termékeket ingyenesen kell rendelkezésre bocsájtani a Food and Material Assistance programon belül tehát az élelmiszer és anyagi segítségnyújtás programon belül ne legyen kötelező ingyen adni ezeket a termékeket, hanem kérhessenek derogációt, és ezeket el lehessen adni ezekben a szociális élelmiszerboltokban. Szeretne még valaki hozzászólni? Úgy látom, hogy nem, akkor visszaadom a szót az előadó asszonynak. Thank you, Chair. Um... Köszönöm, elnök asszony. Igen, ahogy mondtam, a tárgyalások jól haladnak, a tanácssal és a bizottsággal erről a programról. Nagyon fontos azonban annak biztosítása, hogy a program és az alap valóban ki tudja elégíteni a felmerülő igényeket aki, azoknál az embereknél, akik a programok felhasználói. A társadalom szélén élő, nagyon nagy szegénységben élő emberekről van szó, és jó lenne, hogyha ezt méltósággal tudnák megtenni, hogy ezt a segítséget úgy tudják igényelni, hogy közben a méltóságokat ne veszítsék el. Tehát igyekszünk egy sor alternatív javaslattal élni majd, amely kielégítő, amely a kérdés kielégítő megoldásához fog vezetni. A bizottság és a tanács, ahogy elnök asszony is elmondta, kijelentette már, hogy vannak bizonyos akadályok, viszont hát az akadályokat általában le lehet küzdeni, ez a mi dolgunk is. Az akadályok legyőzése és a kihívásoknak való megfelelés. Szeretném még egyszer aláhúzni, hogy nagyon fontos itt az idő kérdése. Fontos az, hogy ez a FEED program megvalósuljon, a november végére, eh, hiszen decemberben már nem tudunk háromoldalú megállapodásokat, illetve eh, tárgyalásokat tartani, és nagyon aggódunk az amiatt, hogy az, ezekkel az emberekkel foglalkozó szervezetek igen nagy mértékben függenek ettől a segítségtől, és várják tőlünk, hogy minél előbb elindulhasson. Köszönöm szépen minden kolléga hozzájárulását és támogatását és együttműködését. Biztos vagyok benne, hogy a munkát ilyen szellembe tudjuk majd folytatni, és remélhetőleg sikeresen eh, be is tudjuk fejezni november végén. Uh, thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Berez asszony, egy pillanatra ki kellett, hogy menjen a teremből, mert felhívták telefonon. Akkor én portugálul folytatom majd az ülés vezetését. Most következik a 14-es napi rendi pont, illetve következne, de mivel ez elnökasszony témája, ezért azt javaslom, hogy folytassuk a 15-ös napi rendi ponttal, amely a kikötői szolgáltatások piacra jutásáról, illetve a kikötők pénzügyi átláthatóságáról szól. A jelentéstevő, aki felelős ezért a véleményét, Philip Packer, az Áldétól, de mivel nincs itt, az bemutatást, illetve a vélemény tervezett bemutatását Filip Benyon úrra hagyta. Tessék! Um, uh, Köszönöm szépen. De Baker úr nincs itt. Helyette bemutatom a vélemény tervezetét, amely az Európai Parlament és a Tanács tervezetéről szól, amelyel a kikötői, szerz, kikötői szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosítjuk. Egyetemű a szöveg, az Európai Unió kikötői 3 millió embert foglalkoztatnak közvetve és közvetlenül, tehát itt mindenképpen a munkahelyteremtésről van szó a környező régiókban. Üdvözöljük ezt a javaslatot, mindenképpen európai jogalkotásra van szükség a kikötőkkel kapcsolatban, mivel a puha jogszabályok nem elegendőek, és nincs jogi bizonyosság. Meg kell találni a gazdasági fenntartatóság, a szociális politika, illetve a kikötők versenyképessége közötti egyensúlyt. A vélemény rövid, de a vélemény üdvözli azt, hogy a, az, Európa Európai Bizottság bevezeti a szolgáltatások szabadságának elvét a kikötők kapcsán. Nagyon fontos a jogi bizonyosság a kikötők esetében, ez nagy mértékben befolyásolhatja pozitív módon az ott dolgozók munkáját. Felismerik azt is, hogy van a bizonyos fajta veszélyek a kikötői munka kapcsán, biztosítani kell az ott dolgozók biztonságát, ez rendkívül fontos, és az előadó támogatja azt is, hogy az Európai Bizottság nem fog, javaslata nem fog kihatni a tagállamai ö, szociális, illetve ö, foglalkoztási szabályokra is sem. Azt kérjük, hogy ha 2016-ig nem sikerül megállapodásra jutni, akkor az Európai Bizottságnak egyfajta javaslattal kell ismételten előállnia. Fontos hangsúlyozni, hogy az uniós szintű szociális párbeszéd kiegészíti, de nem helyettesíti a nemzeti helyi és feladati szintű szociális párbeszédet. Mindenképpen kapcsolatban maradunk az árnyék jelentéstevőkkel, és várjuk mindenkinek a véleményét. Köszönöm, most pedig megadom a szót Takt úrnak. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Úgy gondolom, hogy nincsen nagy problémánk ezen javaslat, az Európai Bizottság ezen javaslatának általános irányával nagy mértékben osztom mindazt, amit Benyon kollégám elmondott az imént, Philip de Bakker nevében. Úgy gondolom, hogy a gazdasági kihívások, a foglalkoztatás, a munkafeltételek, ezek nagyon nagy területet képeznek, és nagyon fontos ez az európai gazdaság szempontjából. Az Európai Bizottság már tanult korábbi kudarcaiból, és most az Európai Bizottság a szociális és foglalkoztatási előírásokat figyelembe vette, és ezt én üdvözlöm. Úgy gondolom, hogy már a szociális párbeszédben, ebben a szociális párbeszédben már van egyfajta irányelv, és így együtt tudunk működni a szociális partnerekkel, ezt üdvözölni tudom. Úgy gondolom, hogy felmerül számunkra, illetve nem merül fel számunkra ez a kérdés, de legkésőbb majd akkor, ahogy azt eh, Benyon kollega is elmondta, tehát 2006-tól fogva, hogy a szociális partnerek nem tudnak megállapodni, akkor mindenképpen foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel, de jelenleg még nem tartunk itt, és ezért én mindenképpen bizakodom a szociális párbeszéd sikerességében. A preambulum bekezdéssel kapcsolatban itt még egy kicsit munkálkodnunk kell, és jó magam is azon leszek, hogy a tízes cikket egy kicsit erősíteni lehessen. Ennyit szeretnék elmondani, és üdvözlöm a további együttműködést. Muito obrigada. Uh, ah, it... E Köszönöm szépen. Következő kép Ströter asszonynak adom meg a szót. Szakbizottságunk alelnökének. Köszönöm szépen. Bach kolléga már megemlítette, hogy a, az első két forduló során eléggé gyenge szöveg alakult ki. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy a szociális párbeszéd kérdését mindenképpen be kell vonnunk ide. Nem tudom, hogy sikerül-e majd ezt megtenni, vagy elutasítják. Ami ugye egy nagyobb mértékű szavazást fog majd maga után vonni. A rendelet a közlekedési bizottságban van, és azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy bevegyük a munkavédelmet, az egész, munkahelyi egészségvédelmet is a feltételek közé, tehát sokkal tovább, sokkal messzebb menő ö, dimenziót kell biztosítani a munkahelyi biztonság kérdésének. Ö, és az e, e, emiatt ugye egészen más szavazással kell majd számolni, hogyha ez benne lesz. Az a, azon aggódom azonban, hogy el, fogják majd utasítani ezt a javaslatot. Ugye korábban ugyanis erről volt szó, és ezért utasított el a parlament már kétszer is ezt a javaslatot a régi formájában minden esetre úgy gondolom, hogy most a tanácsban emiatt mások lesznek a szavazási viszonyok, hogyha a szociális párbeszéd is szerepel majd a dossziéban, úgyhogy majd meglátjuk, hogy ezzel kapcsolatban hogy alakul tovább a helyzet. Minden esetre ki, biztosítanunk kell azt, hogy ez a kérdés belekerüljön a dossziéba. Uh, muito obrigada, Sr. Schroeter. Uh... Köszönöm szépen, Schröter asszony. Következő Teologitis úr, aki a bizottság képviseletében fog szólni. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, és jó napot kívánok mindenkinek. Szeretnék gratulálni a Foglalkoztatási Szakbizottságnak ehhez a kiváló jelentéshez. Úgy gondoljuk, hogy a rendelet legfontosabb célkitűzéseit megértette a szakbizottság. Olyan rendeletről van szó, amely a kikötők helyzetét szeretné megerősíteni az európai közlekedési rendszerben. Olyan javaslat ez, amely a gazdasági helyreállítást is támogatja, illetve hozzájárul a munkahelyteremtéshez is. Hatástanulmányunkban is kiemeltük, hogy egy millió tonnányi plusz szállítmány, illetve áruforgalom 300 további munkahelyet jelent. Ezt az OCD tanulmánya is nagyon határozottan tárgya, támogatják illetve bizonyítják. Ugye jelenleg 4 milliárd tonnányi áruforgalmat bonyolítanak le az európai kikötők, az elkövetkezendő években ez nagy mértékben növelkedni fog, és egy olyan jogi keretet szeretnénk biztosítani, amely a befektetőket is támogatja, és olyan munkaterül, munkakörülményeket teremt, amely ezt a növekedést elő fogja segíteni nem mindenkire egyformán vonatkozó javaslatról van szó, mint a korábbiakban. Azt hiszem ezt a parlament is látja, hogy ez ez sokkal rugalmasabb, itt a tagállamoknak sokkal rugalmasabb nagy szerepe van, és így minden kikötőkben képviselt közösség érdekét le, megfelelőképpen gondozni lehet majd. Azt különösen szeretném aláhúzni, hogy a tagállamokra hagyjuk azt, hogy a kikötőben dolgozó személyzet képzéséről gondoskodjon, illetve e, ezzel kapcsolatban magas követelményeket állítson, illetve hogy a megfelelő biztonsági követelményeket is megkövetelje. A munkaügyi kérdéseket kizártuk a javaslatból, kivéve azt, ahol a szociális jogokat az átszervezés során szeretnénk biztosítani a munkából állók számára. Láttuk, hogy a jelentéstevő is egyetért ezzel, többek között azért, mert ő is támogatja a módosítóin belül a szociális jogok megóvását. A szektorral folytatott hosszú tárgyalások után felállítottunk egy szociális párbeszéddel foglalkozó bizottságot, amely különösen a munkahelyi egészséggel és biztonsággal fog foglalkozni, illetve a, az szakoktatással és a képzés kérdésével már egy találkozót tartott, és ez a bizottság évvégén még lesz egy találkozójuk, és 2014 során többször is találkozni fognak. A szociális partnereket a tárgyalások során ők fogják majd tudni támogatni. Végül pedig szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját, és minden hozzászóló képviselőnek is köszönöm a hozzászólást és a támogatást a javaslat legnagyobb részét, túlnyomó részét támogatni tudjuk, üdvözöljük, és várjuk a módosító indítványok benyújtását, valamint a bizottságban végzett további munkát. Ez igen nagyértékű a szöveg kidolgozásához nagyon sok segítséget fog majd adni a közlekedési szakbizottságban. Köszönöm szépen. Mint obrigada. Eh, Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Benyon úrnak, hogy lezárja a témát, hiszen ő helyettesített de Becker jelentéstevő urat. Igen, köszönöm a megjegyzéseket az elnyek jelentéstevők, illetve az Európai Bizottság részéről. Szerintem konstruktív következetést tudunk ebből levonni. Néhány kis módosítót be fogok majd én is nyújtani. Van két olyan elem, ahol az Európai Bizottság javaslata nehezen összeegyeztethető az Egyesült Királyságbeli kikötői helyzettel, ahol a kikötők magánkézben vannak, tehát nincsenek kikötői hatóságok vagy önkormányzatok, amelyek felelnek ezért. Tehát a kikötők versenyeznek egymással. Tehát vannak bizonyos kis területek, és most nem a munkavállalás területéről beszélek, hanem az ár kérdéséről beszélek. Tehát itt mindenképpen lesznek majd kis módosításaim, mert másfajta a modell nálunk, de ezek eh, kis eh, területek, ahol majd módosítók lesznek. Köszönöm. Elnök, nagyon szépen köszönöm Benyon úrnak. Most pedig röviden szeretném elmondani, hogy milyen határidők vannak a módosítók tekintetében. November 19-éig dél 12 óráig lehetőségük van arra, hogy módosítókat nyújtsanak be. December 5-én foglalkozunk ezzel a szakbizottságban, december 16-án lesz majd a szavazás a szabadságban a kompromisszumról, illetve 16-án foglalkozunk a kompromisszummal, és ma 17-én szavazunk erről. És ismét itt van az elnökasszonyunk, át is veszi a szót. Donc on a fait les 15, on va revenir au 14. Euh, Köszönöm szépen, kedves alelnök asszony, hogy ilyen zöggenőmentesen váltottuk egymást. Akkor most be az időgébe egyet vissza, 14-es napirendi pont, ami az én napirendi pontom, Majott jogállásának változása és a 2010 per 18 per EU tanácsi irányelv módosítása. Tehát Májott szigetéről van itt szó. A koordinátorok rám bízták, hogy Májott szigetének jogállásával foglalkozzam. Igazából olyan kérdésről van szó, ami leginkább jogi természetű. Ugyanis úgy tűnik, hogy Majot szigete státuszt váltott, jogállást váltott, és 2014. január 1-től lép érvénybe az új jogállás, melynek értelmében Majot ultraperiférikus régióvá válik. Eddig Franciaország tengeren túli régiójának számított, most pedig ultraperiférikus régióvá válik. Így nagyon sok szöveget át kell alakítani, ki kell igazítani, európai szöveget, európai jogalkotást, Majot szigetének tekintetében. Többek között egy megállapodást, a szociális partnerek közötti megállapodást a szülési vagy szülői szabadság kapcsán. Az Európai Bizottság javaslatot tett, azzal kapcsolatban, hogy a szülői szabadságról szóló szöveg mikor lépjen hatályba Majott szigetén. Az alkalmazásban némi határidőt kértek Majott szigetére nézve, és ezt a kitolást, ezt a határidő kitolást a bizottság a 155 per 2-es cikkre alapozza az Európai Unió működéséről szóló szerződésben. Az a tény, hogy Majot szigete jogállást vált, az elég sok együttdöntési eljárást indított el. Tehát a bizottság azt javasolta, hogy a 155 per 2 legyen az EUMS-ből a jogalap, a tanács viszont ezt megváltoztatta, és a tanács úgy gondolja, hogy az EUMS 349. cikke kell, hogy legyen a jogalap, ugyanis ez szól a legkülső régiókról, az, az ultraperiférikus régiókról. A parlamenthez is eljutott nyilván ez a kérdés, ahol a mi szakbizottságunk és a Juri szakbizottság is megvizsgálta ezt a kérdést. A vélemény az, hogy nem kellene megváltoztatni a jogalapot, tehát, hogy maradjon a bizottság által kijelölt eredeti 155 per 2-es, és ne változzon ez meg a 349-re, amit a tanács javasolt. Tehát a Juri Szakbizottság úgy gondolja, hogy maradjon meg az eredeti jogalap, amit a bizottság javasolt, térjünk vissza az eredeti 155 per 2-re, amivel egyébként én is egyetértek mert úgy vélem, hogy ez a megfelelő jogalap, és akkor a 2014. január 1 határidőt is egészen biztosan tartani tudjuk. Így mindezt figyelembe véve némi változtatást javasoltam. Egyrészt tehát, hogy térjünk vissza az eredeti jogalaphoz, a 155 per 2-höz, de természetesen nem szabad elfelejtenünk, hogy a lényeg mégiscsak az, hogy Majot szigete, Franciaország tengeren túli megyéje jogállásból ultraperiferikus régió jogállásba lép át. Tehát ennyit szerettem volna elmondani. Ami a tanácsot illeti, a tanács már a legutóbbi plenárison kérte, hogy sürgősséggel kezeljük, el, keres, kezeljük ezt a kérdést. Schröter alelnök asszony ellenkező véleményem volt, tehát hogy nem kell sürgősséggel kezelni ezt a kérdést. A tanács valószínűleg ezt a következő plenárison is fogja kérni, nem tudjuk, hogy miért, de Schröter asszony majd a következő plenárison is el fogja ezt mondani, hogy ezzel nem ért egyet, és hogy ezt nem kell sürgősségi módon kezelni. És hogy e- bőven elég az, hogyha decemberi plenárison elfogadásra kerül ez a szöveg. Ez tehát a jelenlegi helyzet. Szeretne valaki hozzászólni? Nem, jó akkor köszönöm szépen a bizalmat, és köszönöm szépen Elizabeth Schrötternek is, hogy a következő plenárison majd mondja el ugyanazt a hozzászólását, amit már elmondott legutóbb, amikor ez a téma jövő héten ugye napirendre kerül. Hogyha még mindig nincsen megjegyzés, akkor elmondom, hogy a módosítók benyújtási határideje november 19 déli 12 óra csak angolul lehet benyújtani, elektronikus aláírással ellátva ezeket a módosítókat. És akkor november 26-án találkozunk legközelebb ezzel a témával, és akkor a tanácsnak tett ígéretünk szerint a decemberi plenárison lehet is erről szavazni. Akkor most ezt a napirendi pontot sikeresen lezártuk, és következik a 16-os, ahol már is megadom a szót Kósa Ádámnak, hogy mutassa be nekünk azt a 20 módosítót, ami a 7. és 8. bizottsági jelentésről szól a kohéziós politika tekintetében, illetve a 2013-as stratégiai jelentésre vonatkozólag öné a szó. Köszönöm a szót, elnök asszony! Örülök, hogy beszámolhatok erről a véleménytervezetről. Előjáróban szeretném megköszönni Őri Csabának, hogy a jelentés bemutatása alkalmával engem helyettesített. Nos, azóta 20 módosító érkezett be. A módosítókat megvizsgáltuk, és szeretném elmondani, hogy nagyon pozitív benyomásaim vannak az összes módosító gyakorlatilag egy irányba mutat. Száz százalékig biztos vagyok benne, hogy könnyű lesz kompromisszumokat találni, és nagyon jó anyag fog megszületni a Regionális és Fejlesztési Bizottság részére. Egy-két észrevételt azért mégis szeretnék elmondani. Több módosítónál úgy gondolom, hogy hasonló célcsoportot jelölnek meg, de különböző fogalmakkal, divíziókkal. Az árnyékjelentés tevőkkel történt találkozó, ami hamarosan ö, megtörténik, ö, ezt szeretném tisztázni, hogy egységes ö, anyag szülessen. Az egyes számú módosítónál Harkin asszony módosítója. Tehát itt szeretném, ha egy kicsit elmagyarázná képviselő asszony, hogy a különösen a programban résztvevő és az abban részt nem vevő országok közötti szakadék. Tehát a szakadék alatt mire gondol? Az összes többi módosító számomra elfogadható. és még egy észrevételt szeretnék elmondani, ez pedig a 14-es módosító kapcsán, Srötter asszony módosítója kapcsán. Nem, elnézést. Papadopuló asszony módosítója ez, ami a különböző országokat emeli ki. Én inkább szerencsésebbnek találnám azt, hogyha térségekről beszélnénk, északi térség, déli térség, ahol jellemzően hasonló problémákkal találkozunk, amikor a kohéziós alapokról van szó. Várom a kollégák véleményét. Köszönöm szépen. Szeretne valaki hozzászólni? Alejandro Szerkesz, utána pedig Marian Harkin. Először Alejandro. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Egy olyan kollégát képviselek, aki nem tud ma itt lenni, de szeretnék mindenképpen Kósa úrnak köszönetet mondani a munkájáért, és azért is, hogy a kollégák által javasolt módosítókkal szemben nagyon nyílt volt. Én semmilyen problémát nem látok ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy a feltett kérdésre majd talán a kolléganőm tud válaszolni. Vagyis eh, a zónák, tartományok eh, kérdéséről van itt eh, szó. Olyan régiókról van szó, ahol különleges feltételek vannak a program tekintetében. és van egy olyan fajta probléma is, hogy szankciók is eh, lehetnek, hogy itt az a probléma, hogy az egész eh, országokat érinthet, ahol ez a segélyprogram érvényben van. Tehát egyrészt a régiókról is eh, beszélni kell, de vannak országok is, amelyek tagállamként restrikciónak vannak kitéve a kohézus politika kapcsán. Kósa úr, végezetül a következőt szeretném még elmondani. Nem akarok hozzászólni mások módosítóihoz, főként azokhoz a módosítókhoz nem, amelyek más területhez tartoznak. A 18-20-as, 24-es módosítók egyértelműen kívül esnek a mi hatályunkon. Itt lehet persze a zöld energiáról és más kérdésekről vitatkozni, viszont ezek nem tartoznak a mi illetékességi körünkben. A 18-as, 20-as, 24-es pontokkal van problémánk, és szeretnék arra utalni, hogy ez nem tartozik a mi illetékességi körünkbe. Mi, perdone, pero mi ángel de la guarda, que es mi asistente. Elnézésüket kérem, itt van a védő angyalom, és azt mondja, hogy pontosan ezek a felsorolt módosító indítványok a következő jelentésre vonatkoznak. Mindannyian emberek vagyunk, és hibákat követhetünk el. Thank you. Thank you very much. Harkin asszonyi a szó. Köszönöm szépen. Kósa úr kérdést tett föl nekem az egyes módosítóval kapcsolatban. Én azt hiszem, hogy Szárkász úr már részben meg is válaszolta ezt a kérdést helyettem. Hogyha megnézzük magát a jelentést, a bizottság szövetség, a, a stratégia jelentést, akkor látjuk, hogy azt mondja, hogy a, a válságot nem, a válság nem egyenlőképpen terhelte meg a tagállamokat, és a Különösen a társfinanszírozással küzdenek az országok, illetve a fiskális konszolidációval, és ezek a kormányok nagyon keményen fektetnek bele ezekbe a célokba. Lehet, hogy nem megfelelő ennek a megemlítése ezen a helyen, erről tárgyalhatunk, de úgy gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amit valahol azért meg kellene tárgyalni. Szárkász úr mondta, hogy itt a különböző lehetséges szankciók is a fejünk fölött lebegnek, úgyhogy ezért szerettem volna ezt megemlíteni. Aztán a 16-os módosítommal kapcsolatban még szeretnék valamit elmondani hiszen a fogyatékos családtagokról gondoskodó személyekről van szó. Én úgy gondolom, hogy inkább csak a gondoskodókról kellene beszélni, nem kellene specifikusabban kifejteni ezt a fogalmat. Ennyit szerettem volna mondani. Szeretne még valaki hozzászólni? vagy Schröter, tessék. Um, also ich bin... Igen. Várom már a vitát, mert a kohéziós politika jelenleg támadás alatt áll, ezt tudjuk. Valószínűleg lesz makrogazdasági feltétel a kohéziós politika esetében is, és ezért eh, fontos az, hogy egyértelművé tegyük ebben a jelentésben azt, hogy a kohézió és a makrogazdasági feltételek egymást kizárják, és ezért, hogyha el akarjuk érni azt, hogy a struktúrás alapból származó pénzeket valóban sikeresen felhasználják a régiók fejlesztésére, akkor nem szabad szankciós eszközként használni ezt, és meg kell mutatni azt a jelentésben, hogy hol vannak a sikerek, és azt is meg kell mutatni, hogy hol van kevés fejlesztés támogatás az Európai Unió részéről a novemberi plenárison a nagy csomagot el kell majd fogadnunk, és úgy gondolom, hogy ebben a kontextusban áll ez a jelentés, és még akkor is, csak egy visszatekintő jellegű jelentés. Bubikó úr az Európai Bizottság részéről kap szót. Thanks for having the... Köszönöm szépen, hogy lehetőséget ad nekem arról, hogy szóljak ehhez a témához. Azt hiszem, hogy az egész dokumentum, tehát az előrehaladás jelentés, a stratégiai jelentés nagyon ö, ö, jól kiegészítik egymást, hiszen az előrehaladási jelentésben elemezzük a helyzetet, a stratégia jelentésben pedig javaslatokat teszünk, összefoglaljuk, hogy a kohéziós politika milyen módon járul hozzá a problémák megoldásához amelyek a válságban felmerültek. Világos, hogy a recesszióból való kilábalás során látjuk, hogy milyen hatással volt a válság, látjuk, hogy még nem fejeztük be a kilábalás folyamatát, nagyon egyenlőtlenül sújtotta a válság a, a különböző országokat a e, konvergencia ellen ment, és a társfinanszírozási kapacitásokat, képességeket akadályozza, csökkenti, tehát ilyen módon nem mindenhol vannak megfelelő mennyiségű pénzek a társfinanszírozásra. Ezeket a kérdéseket szeretnénk megoldani, különösképpen a közszolgáltatás minőségének a romlását és az ezzel kapcsolatos problémákat. Nagyon hasznos az önök hozzájárulása, és fontos az aktív munkaügyi politikák támogatása. A makrogazdasági feltétel a jelenlegi gazdasági körülmények között megfontolandó, és ezért vontuk be a javaslatunkba ezt. Természetesen nyitottak vagyunk az ezzel kapcsolatos aggodalmas, aggodalmas gondolatokra, és ezzel kapcsolatban hajlandók vagyunk kiigazításokra. Köszönöm. Mi mm, Szerkász? Szerkesz úr. De hát szerkesz úr már hozzászólt még egyszer. Misión Szeretnék eh, a bizottság képviselőjének válaszolni. Úgy látom, hogy nem Sajnálatos az, hogy azok, akiknek nagyon aktívan kellene, hogy védjék a kohéziós politikát, most a makrogazdasági ö, eh, szempontok ö, eh, alárendelik a kohéziós politikát. A arányosság elvén, elve mentén gondoskodnunk kell arról, hogy minden rendelkezésre álló forrást valóban elérhetővé tegyünk. A bizottság nem fogja egy elérni a célját. Előadó úr, kérném, hogy zárja le a vitát. Köszönöm a szót. Köszönöm a, Köszönöm a seconds. Yeah. Elnézést kérek, 30 másodperc. Támogatom Szárkasz úr által mondottakat, csak ennyit akartam mondani. Jó, Kósa úr, most már tényleg öné a szó. Én is ugyanezt szeretném elmondani, hogy Schröter asszony felvetése és Szerkasz úr reagálásával mind a kettővel teljes mértékben egyetértek. Nem véletlen, hogy a módosítók egy része ebbe, egy nagy része ebbe az irányba mutat Köszönöm a választ az egyes módosítóval kapcsolatban, így már értem, világos, hogy itt nem lesz probléma. A 16-os módosítóval kapcsolatban pedig újra ugyanazt tudom elmondani, hogy mind a ketten ugyanarra gondolunk, csak picit más nézőpontból, tehát semmi kétségem nincs arra nézve, hogy itt is jó kompromisszumot tudunk elérni. Örömmel várom a közös munkát, és a kompromisszumokkal együtt egy jó véleménytervezet fog születni. Köszönöm szépen az együttműködést. Köszönöm szépen. A kompromisszumos módosítókat november 25-én megvizsgáljuk, 26-án megszavazzuk, a regi pedig a január 22 23. ülésén fog majd erről nyilatkozni, természetesen mindez már 2014-ben lesz. Akkor most lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot is. A 17-es következik, David Kaza, akit egyébként nem látok, de biztos valaki fogja őt helyettesíteni. Kósa úr fogja helyettesíteni, nagyon jó. Arról van szó, hogy 25 módosítót kell megvizsgálnunk az éghajlattal és az energiával kapcsolatos politikák 2030-as keretének kapcsán. Tehát ez a 17-es napirendi pont. Itt egy véleményről van szó az MV és az ITRE részére készítjük el ezt a véleményt, hiszen az MV és az ITRE az illetékes, akkor az előadója, vagyis a helyetteséje a szó, tessék. Szót Kassa úr helyett az ő üzenetét szeretném továbbítani a kollégák felé. Először is köszöni szépen az árnyék jelentéstevőknek és a kollégáknak az együttműködést és a módosítókat és szeretné hangsúlyozni, hogy a módosítók ö, nagy összhangban vannak, és a nagy részét ezeknek el tudja fogadni, vagy kompromisszumok részévé. Öt kompromisszumos ö, módosítót készített a véleménytervezethez, és ö, ma este vagy holnap ö, küldi ezeket ki az árnyék jelentéstevők részére a kompromisszumokkal érintett módosítók, az egyes, es a 2-es, a tízes, es tizenhármas, es tizenötös, as tizennyolcas, es 15-ös, huszonnégyes. es as es es as es A saját megjegyzésem, hogy ez jónak tűnik. És ezzel egyidejűleg szeretné támogatásáról biztosítani, hogy a hármas, négyes és a hatos módosítókat szintén támogatni tudja. Ugyanúgy a reális kitekintését az 5-ös, 16-os, 17-es és 18-as módosítóknak is szeretné bevenni a közös szövegbe és örömmel várja a képviselő úr az együttműködést a kollégákkal az elkövetkezendő időszakban és egy kiegyensúlyozott véleménytervezet megszületése érdekében nyitott minden javaslatra. Merci. Köszönöm szépen. Kíván valaki hozzászólni? Szerkász úr. Con brevedad, eh, pues agradecer el, el, el... Igen, nagyon röviden. Szeretnék köszönetet mondani Kósa úr bejelentéséért, hogy ma délután majd láthatjuk a kompromisszumot. Összekevertem a Kásza jelentést, a Kósa jelentése, de most tényleg a Kásza jelentésről lesz szó, tehát a 18-24-es módosítók számunkra problematikusak az illetékességi kör miatt mert ez az NV illetékesség körébe tartozik. Köszönöm Kósa úrnak, és köszönöm Kázá úrnak is ezeket a kompromisszumos javaslatokat. Rendben van, még szerencsé, hogy időben tisztáztuk, hogy ugye a spanyolos kiejtésben a kazá és a kozá urak korán sem ugyanazok, de most már minden módosítva megfelelő helyre került. Megadom a szót az Európai Bizottságnak. Megadom? Nem adom? Van itt valaki? Igen, tessék, parancsoljon. <laughs> Sorry. Thank you very much. Elnézést, köszönöm szépen a szót. Ahogy tudják, a bizottság 2014 elején fog konkrétabb javaslatokat tenni a 2013-as klíma és energia kerettel kapcsolatban, 2030-as kerettel kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban Azért nagyon fontos a munka, mert továbbra is támogatnunk kell a zöld technológiákat, az energia hatékonyságot, annak érdekében, hogy ezek a munkahelyteremtést és a gazdasági növekedést támogassák el Európában. Jelenleg egy hatástanulmányt készítünk, ahol a munka, munkavállalási szempontok is teljes mértékben érvényesülnek és üdvözlöm azt, hogy az 5 milliós számot is idézték a bizottság jelentéséből. Jelenleg értékeljük, hogy az európai klíma és energiapolitikák munkavállalási szempontja, foglalkoztatási szempontja milyen lesz, és úgy tűnik, hogy nagyon világos váltást fogunk tudni majd tapasztalni, a szektorok között növekedés és csökkenés szempontjából, és ez ugyanígy a foglalkoztatást is befolyásolni fogja. Ezért a foglalkoztatási és képzési szempontokat is időben meg kell majd gondolnunk. Köszönöm, Köszönöm szépen, akkor az előadó Kósa úr tudok mondani, hogy az összes üzenetet továbbítom Kassa úrnak, és örülök, hogy tisztázottak a korábbi félreértések, és mind a két jelentés, tehát az előző és a mostani jelentés kapcsán is biztos vagyok abban, hogy jó együttműködés lesz. Köszönöm. Rendben van, akkor ezt a napirendi pontot is lezártuk. A kompromisszumos módosítókat 17-én megtárgyaljuk, és utána meg is szavazzuk, és utána ezek a vélemények megfelelő időben át adásra kerülnek az ITRÉ-nek és az MV-nek, amelyek január 9-én szavaznak, és plenáris elé pedig februárban kerül a szöveg. Nézzük az utolsó napi rendi pontot, a foglalkoztatási és szociális Bizottság küldöttségének 2013. szeptember 19-20-i látogatása Horvátországban. Ennek a delegációnak a munkájában én nem tudtam részt venni, úgyhogy Őri Csaba vezette, de nem ő fog beszámolni, hanem Bauer Edit. Nagyon röviden megpróbálom összefogni, hallja, nem nagyon vagyok jól ö, kondicionálva erre a szerepre. Filip Bulannal, Őri Csabával voltunk ezzel a delegációval Horvátországban, és csatlakozott hozzánk Ruzsa Tomasics, aki az ICR képviselője. Két érdekes és nagyon fontos megfigyelést tettünk. Az egyik hogy Horvátországban a fiatalok munkanélkülisége a harmadik legrosszabb. 50%-os a munkanélkülisége, ami még ennél is meglepőbb, a foglalkoztatott fiataloknak a 80%-a csak időlegesen van foglalkoztatva meghatározott idejű szerződésekkel nagyon várták a, a Youth Guarantee, nagyon várták az európai alapokból származó lehetőségeket, amivel ezeken a gondokon enyhítenének. A másik aránylag ér, erősen meglepő dolog, amivel szembesültünk, az, az, az aránylag nagy fekete munka. Ugyan bevezettek egy olyan rendelkezést, hogy a mezőgazdaságban dolgozó ideglenesen vagy, vagy szezonálisan alkalmazottak számára vouchereket bocsátottak ki, de ezzel együtt is a megbecsült aránya a fekete munkának kb. 30 százalék. De voltak, voltak olyan képviselői elsősorban a civil szervezeteknek, akik ezt messze magasabbra, akár 60 százalékig is, is becsülték. Tehát ez valóban, valóban Horvátországban egy rendkívül nagy probléma, elsősorban a, a szolgáltatások terén van elterjedve. Készítik a munkatörvénykönyvének a módosítását, nyilvánvalóan ott is szükség van egy rugalmasabb megoldásra. Egyetlen egy dolgot jegyeznék még meg, hogy nagyon furcsa körülmények közt zajlott ez a látogatás, ugyanis Horvátország nagy vitában volt éppen akkor az Európai Bizottsággal, és nem, nagyon, nem nagy örömmel fogadtak bennünket. Ez az Európai Elfogató Parancs miatt történt. Az Európai Elfogató Parancsot Németország kezdeményezte, a ö, szolgálat volt ö, főnöke ellen, akinek különböző bűncselekmények vannak állítólag a rovásán, és két nappal a csatlakozás előtt Horvátország hozott egy olyan döntést, hogy egy bizonyos idő előtt, amire ez az elfogató parancs vonatkozott volna, nem ismeri el az európai elfogató parancsot úgyhogy nagyon-nagyon éles vita, nagyon nagy mediális visszhangja volt ennek a, ennek a vitának, és ennek következtében nem igazán örültek nekünk sehol sem. E, egyetlen érdekes momentuma volt még ezen fölül. Volt egy európai projekt, amelyik e, IT alkalmazásokra e, oktatta a fiatalokat, sajnos meglehetősen kis csoportot, ilyen 40 embert, és aránylag, aránylag nagyon sikeres volt. Mobil alkalmazásokat találtak ki egy ilyen IT inkubátorban, és úgy tűnik, hogy ez egy, ez egy érdekes, figyelemre méltó projekt. Erről érdemes lenne többet hallani, hogyha befejeződött. Köszönöm szépen! Szeretne valaki hozzászólni? Hogyha nem, akkor köszönjük szépen Bauer Editnek, hogy beszámolt erről a horvátországi látogatásról, ami nagyon fontos kiküldetés volt. Ezennel a napirend végére értünk, az egyéb kérdéseknél senki nem kívánt felvetni semmi újat, akkor legközelebb november 18-án találkozunk egy rendkívüli ülésen Strasbourgban, nagyon fontos szavazásokra kerül majd sor, tehát november 18-án este 7 órakor. Aztán november 21-én lesz egy közös találkozónk csütörtök délelőtt az Ekonnal, Olirén biztos jelenlétében, illetve Andor László biztos jelenlétében az előrejelzési mechanizmus témájában, amiről tegnap nyilatkozott az Európai Bizottság. Lesz még két normálisnak tekinthető ülésünk is, november 25 és 26, november 25-én délután és november 26-án délelőtt, de azt hiszem, hogy egy kicsit átugrott hagytam az egyéb kérdések lehetőségét, mert mégiscsak van egy egyéb napi rendi pontunk. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy megadja nekem a szót. Kifejezetten szeretném jegyzőkönyvbe vetetni azt, hogy nagyon sajnálom azt, hogy ez a szabizottsági ülés pontosan a frakció héten zajlik le. Tudom, hogy megvannak ennek az okai, minden esetre a frakció heteket valóban a frakció munkára kellene fordítanunk, és szeretném ezt kifejezetten ö, jegyzőkönyvbe vetetni. Kedves kolléga, értem az aggájait. De hogyha megnézi a mi kis Bibliánkat, ezt a szép naptárat, ami mindig nálunk van, ez a szép színes naptár, és ebben a naptárban szerepel, hogy ez egy vegyes nap. Úgyhogy általánosságban ezzel kapcsolatban nem szokott lenni probléma, és az ilyen heteken a frakciók és a szakbizottságok is dolgoznak. Mondjuk sok esetben megtörténik, hogy valamilyen kihelyezett ülést szerveznek a frakciók. Én egyébként minden esetben sajnálom, hogyha valaki nem tud elmenni egy ülésre, amire szeretne elmenni, és itt most is külön köszönetet mondanék minden kollégának, aki végig itt kitartott. Hát amikor a jövő évi ülésnaptárat elfogadjuk, akkor lehet majd reklamálni, hogy ne legyenek ilyen napok, hogy ne így legyen megszervezve az ülésnaptár. A 2014-es ülésnaptár már eldőlt, a 2013-as meg aztán végképp eldőlt, úgyhogy ezzel kapcsolatban most már nincsen appelláta. Hát igen, van itt némi átfedés, de hát ezzel ellen nem nagyon tudok semmit tenni. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen, és jövő hétfőn, november 18-án Strasbourgban találkozunk este hétkor.